Good afternoon, dear colleagues. Welcome. Jó napot, üdvözlöm Önöket a szakbizottsági ülésen. Azért várunk, mert az első eszmecsere, amelynek tárgya az IMKO szakbizottság véleménye, a jelentéstevője nincs itt még, őt várjuk tehát. Thank you. Bueno, comenzamos, comenzamos con... con... Hát... Akkor, elkezdjük a mai ülést. Üdvözlök mindenkit! A napirend első pontja az, hogy jóvá hagyjuk a napirendet. Egyetértem ezzel mindenki, van-e valakinek módosítási javaslata? A négyes és az ötös pontot meg fogjuk cserélni, mert az előadó még nincs itt. És a mentális egészség területén a nemek közti egyenlőség előmozdításával kezdenénk. Ha ezzel mindenki egyetért, akkor úgy tekintem, hogy ezt a módosítást jóvá hagytuk, és a következő pontra térünk át az elnöki bejelentésekre. Itt nem tudok mit mondani, és ezért át is térnék a következő pontra, ami a nemek közti egyenlőség előmozdítása az mentális egészség területén. Beszerre asszony ennek az előadója. Már számos vitát tartottunk ennek az anyagnak a kapcsán, és úgy gondolom, hogy nagy érdeklődésre tart számot ez az anyag, tekintetben véve a módosítások számát, és ezért meg is adom a szót Beszerre asszonynak, és ezután vitát fogunk folytatni erről a témáról. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék ma ismét köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és mindazoknak a képviselő kollégáknak, akik nem csak érdeklődést tanúsítottak a jelentésem tartalma iránt, hanem módosítóikat és véleményüket is eljutatták hozzám. Azt gondolom, hogy ez jelentősen javította a jelentésemet. 298 módosító érkezett, és szeretném jelezni, hogy kiváló együttműködésünk volt már az első ülésünkön is, főleg a prioritásokban értettünk nagyon egyet. Ezeket továbbra is hangsúlyozni kell, és még konkrétabbá kell tenni a jelentésben. Ezen felül pedig vannak olyan módosítók, amelyeket előadóként elfogadtam. Szerintem nagyon egyértelmű az, hogy nem csak az a fontos, hogy ennek a jelentésnek a fő pilléreit megszilárdítsuk, hanem az is, hogy mit tudunk még elérni, különösen az előítéletek megszüntetésében, és hogy milyen eszközöket tudunk ehhez alkalmazni. Erről is szól a jelentés. Jövő héten lesz még egy árnyékelődő ülésünk, jövő hét kedden, és itt meg fogjuk vitatni a módosítók tartalmát, és igyekszünk kompromisszumra jutni, biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni is fog. November 29-én lesz a módosító, a, a szavazás a szakbizottságban, és a januári plenárison fogunk majd erről szintén szavazni. A véleményalkotás folyamatában most egy olyan héten vagyunk, amikor a nők és a tudománya vannak a középpontban. Holnap a minőségi kutatás és a minőség az innovációban témáról fogunk beszélni, és ehhez az egyenlőség is hozzátartozik. Fontos lenne, hogy innovatív jelleget adjunk a jelentésnek, és hogy leküzdjük a hamis előítéleteket, illetve az, hogy a parlament részéről képesek legyünk azokat a mechanizmusokat beindítani, amelyek a szükséges változtatásokat elhozzák majd. Holnap a, a jelentés számos közreműködője jelen lesz ezen a vitán, és beszélni fogunk az egészségügyben a nemek közti egyenlőtlenségről. Szeretném megköszönni mindenkinek a nagy lelkűségét, a hozzájárulását, és azt az egyértelmű elköteleződést, ami már az elejétől látszott, és ami ahhoz segít minket hozzá, hogy ez valóban egy hasznos jelentés legyen. Köszönöm. Köszönjük szépen, Beszerre asszony. Most pedig hozzá lehet szólni. Látom már, hogy szeretném most üdvözölni Marseille Szi urat, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó együttműködést fogunk megvalósítani, és hogy közös cél érdekében össze tudunk majd fogni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, Irace! Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Sebastian kollégát helyettesítem, és átvettem tőle a folyamatban lévő ügyeket, és ezek közé tartozik az árnyék előadói pozíció is ebben a jelentésben. Tehát szeretnék néhány elgondolást átadni. Először is szeretném Beatrice-nek megköszönni a munkáját. Nagyon jó volt ez az elvégzett munka, és remélem, hogy a Fejlesztési Szakbizottsággal is jól együtt tudunk működni. És szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos globális szinten a fejlesztési kutatás a nemzeti egészségügyi rendszerek megszerzése érdekében, azért, hogy mindenki, mindenkihez eljusson az egészségügyi ellátás. A multinacionális gyógyszercégeknek ezen kívül be kell tartaniuk az emberi jogi alapelveket az emberi tesztek során, ugyanis ez nagyon sokszor problémákat okoz. És ez az egyetlen módja annak, hogy a legkiszolgáltatottabb rétegekhez is eljussunk, és a nők ide tartoznak. Ez nem csak a mentális egészséghez, hanem a szegénység csökkentéséhez is hozzájárul a legszegényebb országokban. És ezért az emberi jogokat meg kell erősíteni. Mi azt gondoljuk, hogy ezek azok a legfontosabb elemek, amelyeknek meg kell jelenniük a FEM jelentésben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Várta asszony a szó. Uh, Köszönöm szépen! Azon gondolkoztam csak, hogy mi a nők mentális egészségének, betegségének történelme hogyan alakult. Évek, néhány évvel ezelőtt dolgoztam művészként egy zárt intézményekben, akkor zárt intézményekben tanulási nehézségekkel küzdő betegek voltak. Ott olyan nők is voltak, akik terápia, szociális terápia vagy gondozásra szorul emberek voltak, és nem a diagnózis szerinti betegek. Úgyhogy gondolkozunk el a nők sajátságos vetületén, egy kérdést illetően, és egyes régi kezelési módok a mentális gondozásban, például a, a gyógyfüvekkel való kezelés korábban boszorkánságnak tekintettek. Van tehát itt egy, egy, egy, egy nemi perspektível mindennek, amely kulturális gyökereikkel bír, és nagyon régi történetre tekint vissza. Hogy sokan úgy gondolták, hogy a női méh is a, a testben vándorol, és ez egy tudományos tézis volt hosszú éveken át annak idején. Tehát a, a dolgok változnak, és változnak a, az ismereteink, és a kulturális háttere mindennek. Ezért is fontos, hogy megírodott az jelentés. Köszönöm Beatrice-nek és a árnyékeladóknak is. Öröm volt ezt a munkát elvégezni, és koordinálni ezt a munkát. Nagyon sok kulcsfontosságú módosított együtt jegyzünk, és köszönöm a Nőjogi Bizottság titkárságának és a támogatást meg a tanácsokat erős, jó struktúrált szöveg jött létre, mely fontosan hozzájárul a klinikus, klinikai kísérletek eredményeit és a tudományos háttér erősítését és általános ajánlások nagyon fontosak, hiszen ezt határozza meg a nők helyét a társadalomban, ez szól erről, arról, hogy az egészségünknek milyen nemi vetületei vannak, vagy sajátságos igényei egy holisztikus, pszichoszociológiai módon kell, összefüggésben kell látni ezeket a kérdéseket, például a közszolgálat, az, a magánélet és a munka közötti egyen, egyensúly, az időskori igények, a menekült nők, az LGBT kisebbségű, a fogyatékos nők és más különösen sérülékeny csoportok igényeit. Már fontos, hogy mert ebben a bizottságban már foglalkoztunk e kérdésekkel, a nemzetközi nőnapi állásfoglalásunk, illetve a nők menekültekre vonatkozó állásfoglalásainkban is tükröződik, ám a férfiak és fiúk egészségügyével is foglalkozni kell, hiszen ezek is sztereotípiáknak kitett ö, kérdések. Fontos, hogy egészében érgésüljön egy erős mentális egészségi stratégiánk, annak van egy nemi pillére is ezért kell, hogy meghallgassa a bizottság is e felhívásunkat, és fontos, hogy is megfogalmazódjon, hogy a nőket a klinikai kísérletek értékelésében is be, be kell vonni, több munkát kell végezni minden stakeholder bevonásával, hogy biztosítsuk azt, hogy véget vessünk annak a régi történetnek, hogy a kutatásban a nők csak alanyok, és nem kutatók. És sok esetben egyes gyógyszerek nem alkalmasak a nők számára. Vannak olyan helyzetek, hogy a nők, amikor a nőknek olyan kezeléseket írnak fel, amely nem hasznos. Mindez minden nő egészségét fenyegeti, az itt ülő nőkét is. Ezért nagyon fontos, hogy lépjünk ebben az ügyben. Örülök, hogy a politikai frakciók mindegyikétől befutottak fontos módosítások, és várom azt, hogy az árnyékadók együtt egy fontos, erős, átfogó szöveg jön létre, és bízom abban, hogy ebben sikerrel járunk. Nem sokára találkozunk tehát. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen. Palabra? Peti Rasszony kapszót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, azt gondolom, hogy ez a jelentés rendkívül fontos, mert a klinikai kutatás és a mentális egészség számos területét lefedi, de van néhány probléma, amit néhány rész, amit problematikusnak látok. Az első preambulum bekezdésben azt mondjuk, hogy az emberi be- egészség egy alapvető emberi jog, de ez az emberi jogok alapvet- mm. kartájával kapcsolatban ellentmondásba ütközik. Mert ez azt mondja, hogy mindenkinek joga van a kezeléshez való hozzáféréshez az éppen illetékes államban való gyakorlat szerint. Az alapvető emberi jog, amit a karta említ, az az élethez való emberi jog. Úgyhogy szerintem ezt érdemes lenne kijavítani a jelentés tervezetben. Aztán van olyan cikk is, több is, amelyben támogatják az abortuszt, illetve azt a jogot, hogy kifogásokat emeljenek ezen a területen. Szerintem itt is el kell gondolkozni, hogy ez hogyan egyeztethető össze az alapvető emberi jogokkal. Úgy látom, hogy egy ideológiai megközelítés fedezhető fel a jelentésben, ahelyett, hogy támogatjuk azokat a nőket, akik betegek. Köszönöm. Köszönjük, Petir asszony. Piotr asszony. Köszönöm szépen. És szeretnék köszönetet mondani szívből a jelentéstevőnek. Számos alkalommal beszéltünk már erről a jelentésről a korábbiakban is, és én és a kollégákhoz hasonlóan néhány módosítót nyújtottam be. Nagyon érdekes és rendkívül fontos ez a jelentés, ahogy ezt már mondtuk, mert hangsúlyozzuk azt, hogy a nőknek joga van minden nőnek az egészséghez. Minden nőnek, ami azt jelenti, hogy a mentális és pszichológiai betegségeket most más szemszögből vizsgáljuk. Illetve a nagy gyógyszercégekkel és a férfiak túlnyomó többségevel klinikai vizsgálatokban az ezzel kapcsolatos problémákra is felhívjuk a figyelmet, és ez egy nagyon hasznos hozzájárulás a nők egyenjogúságához a szakbizottságunktól, mert azt szeretnénk látni, hogy minden nő jobban hozzáférjen az egészségét elősegítő terápiákhoz. Azonban vannak olyan problémák, amelyek bizony megjelennek ebben a jelentésben, mert azt látjuk, hogy az egészségügyi rendszerek a legtöbb államban, legtöbb tagállamban rogyadoznak, és éppen, hogy romlik a nők helyzete, éppen ezért is nagyon fontos, hogy együttműködjünk az árnyékelőadókkal és jelentéstevő, hogy jó kompromisszumokkal tudjuk támogatni a nők egészségét. Egy kiváló jelentésben köszönöm. Eh, nagyon szépen köszönjük. Végül pedig a vita én nem tudom, az előadónak van-e valami gondolata, amit szeretne eh, megosztani velünk, vagy reagálni arra, amit a hozzászólók elmondtak? Csak egy gyors végkövetkeztetést szeretnék mondani szeretnék újból emlékeztetni arra, hogy egy jelentős eszköz van a kezünkben arra, hogy változást érjünk el egy olyan helyzetben, eh, amelyről eh, mindannyian megállapítottuk, hogy nem működik jól. Egyenlőtlenség tapasztalható objektív mércével mérve is eh, a nők hozzáférésében az egészségügyi ellátáshoz, ami pedig egy alapjog, egy emberi jog, amelyet az alapjogi karta is rögzít. És szeretnék ismét emlékeztetni mindenkit arra, Peti asszony megjegyzésére utalva, hogy az ideológiának relatív jelentősége van csak, ugyanis mi itt most más frakciókhoz tartozunk, más a politikai meggyőződésünk, biztos, hogy emögött rejlik némi ideológia is, de amit mindannyian szeretnénk elérni, az az, ami összeköt bennünket és szeretném, hogyha meghatároznánk azt, hogy melyek azok a területek, ahol nem végezzük jól a dolgunkat, ugyanis a politikai döntésekkel a mi kezünkben van a lehetőség, hogy ezt megváltoztassuk. Vannak kompromisszumok az elismert jogok tekintetében, és azt kell megvalósítanunk, hogy minden polgár megfelelően hozzáférjen ahhoz, amihez joga van ezt kell átbiztosítanunk. A nők több mint a felét teszik ki a népességnek, és szeretnénk befolyást gyakorolni és megváltoztatni a jelenleg problémás területeket. És szeretném emlékeztetni Peti Rasszonyt arra, hogy itt semmilyen ideológiai háttér nincs, de legalábbis én azt gondolom, hogy ebben az esetben fontos megemlíteni. A hatékonyság az, ami a szemünk előtt lebeg, és azt hiszem, hogy ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell használni. Akár az ideológiákról legyen szó, akár csak a más politikai megközelítésekről, az előítéleteket itt most el kell felejteni. És az a helyzet, hogy a kezünkben van a lehetőség, hogy változást érjünk el. Nagyon sokban hasonlóan gondolkodunk, képesek vagyunk, képesek leszünk arra, hogy megállapodjunk fontos dolgokban, mindazokon a területeken, és minden olyan területen, ahol pedig véleménykülönbségek vannak, ott is meg fogjuk ezt oldani. Tehát szeretném megköszönni a nyitottságot és a pozitív hozzáállást. És szeretném, hogyha a következő lépésben, tehát az árnyék előadók találkozóján nagyon sok átfogó kompromisszumot tudnánk elérni. Köszönjük szépen, Beszerre asszony! Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament egy olyan intézmény, amely politikai szerv, és itt most politikai, ideológiai álláspontokat képviselünk. Természetesen azt gondolom, hogy ez az alapja ennek a parlamentnek, és ez semmiképpen sem egy negatív dolog, az ideológiai álláspont az önmagában nem probléma. Nagyon sok mindenben nem értünk egyet. Vannak olyan célkitűzések, amelyek itt mindenki számára fontosak, de Természetesen úgy ülünk itt, eh, hogy eh, különböző ideológiai álláspontokat eh, képviselünk. És természetesen lehetnek ideológiai különbségek, és a tárgyalásnak, a megbeszélésnek kell, hogy itt teret adjunk. Nem gondolom, hogy az ideológiai jelleg negatív értelemben hangzott volna el, Természetesen itt ideológiákat képviselünk, legalábbis én így gondolom ezt. A következő napi rendi pontra térünk át, ugyanis az előadó közben megérkezett. A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményére vonatkozó tagállami törvényi rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése. Ezt Szeresz asszony a szó. Köszönöm szépen, Irecsi. Először azt szeretném mondani, hogy a Júri Szakbizottság beli kötelezettségeim miatt késtem. Az ENSZ egyezményből származik ennek a jelentésnek a szükségessége. Ez az egyezmény a fogyatékkal élőkről szól, és különösen a kilencedik cikk, amely az akadálymentesítésről szól. 2011 óta foglalkozunk már ezzel a témával, nagyon sokat késlekedtünk már, ezért nagyon jó hír az, hogy az Európai Bizottság az az Európai Tanács egy év múlva már el fogja fogadni az erre vonatkozó jogszabályt. Tavaly már megvizsgálták azt, hogy az egyes tagállamok hogyan valósítják meg ezt az egyezményt, és ennek az volt a végkicsengése, hogy felkérték az összes tagállamot, hogy hajtsa végre a szükséges intézkedéseket. Én más szakbizottságban is foglalkozom ezzel a véleménnyel. Nagyon sok pozitívumot tudunk elmondani, de vannak negatívumok is természetesen. Itt egy irányelvről beszélünk, tehát ez kötelező érvényű a tagállamok számára, és nincs szükség egyhangú döntésre a tanács részéről, hanem elég a minősített többség. És az is jó, hogy nem csak a gyártókról van szó, hanem a teljes termelési láncról, tehát az importőrökről, a szállítókról és minden egyéb érintett félről. Szükséges az, hogy a termelési lánc minden pontján megvalósuljon az akadálymentesítés. Az is fontos, hogy egy olyan eljárás, hogy legyen, jöjjön létre egy olyan eljárás, ami az akadálymentesítés hiánya esetén indítható el. Szerepelnek ebben olyan javaslatok, hogyha egy termék nem akadálymentes, akkor akkor el lehetne indítani egy jogi eljárást, amit például a fogyasztói szervezetek tudnának ellenőrizni. Az akadálymentesítés követelményei hivatalos közleményben kellene, hogy megjelenjenek. Ezen kívül az is fontos lenne, hogy az akadálymentesítés ne csak az új technológiák tekintetében jelenjen meg, hanem minden területen, a munkában, az oktatásban, a foglalkoztatásban, a szociális szolgáltatásokban. Tehát, hogy sokkal szélesebb körben valósuljon meg. Az Európai Fogyatékosság Fórumát holnap fogják tartani, és ennek pont az a célja, és az ő tevékenységük ki is egészíthetné a mi irányelvünket. Itt be fogjuk mutatni a mi véleményünket az Európai Akadálymentesítési Törvényekkel kapcsolatban. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Ezt lesz asszony. Először Hát asszony szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném persze, hogy megköszönöm a jelentéstevőnek a munkát, a jelentésterületet. Jelen pillanatban nagyon közel állunk sok ponton egymáshoz. Ez fontos. És pozitívan meglepett, hogy az Európai Bizottság munkája a belső piacon való hozzáférhetőség biztosítása szempontjából bár jobb lett volna, ha a gazdasági szereplőktől világosabb követeléseket fogad meg a bizottság, ám mégis jó irányba tett lépéseket fogalmaz meg ez a szöveg. Szerintem erősíteni kéne az átláthatósági követelményeket az egész folyamatban, és a panaszkezelést, a fogyasztói panaszok kezelésének rendszerét, hogyha termékek vagy szolgáltatások nem teljesítik a fogyatékkelők hozzáférhetőségét. Ez nyomást gyakorolna a gazdasági szereplőkre, a vállalatokra, és így talán jobban érvényesülnének ezek a rendelkezések. A gazdasági tevékenységek körében ugye jobban az szereplők, hogy importer, importőr cég, vagy a, a, a retailer cég, őket is terhelye felelősség, ne csak a fogyasztók kell, hogy bizonyítsa panaszai jogosságát egy meglehetősen fejlett rendszerre van szüksége a nőket és lányokat érintő, fogyatékkal élő nőket és lányokat érintő sajátságos problémák kezelésére. Egészében nézve szerintem jó a jelentés, és tovább javítható, világos, hogy a prioritásokat megfogalmazza, és a követeléseket, a igényeket is előrányozza. Köszönöm szépen, Kunyava asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az irányelv tervezet az akadálymentes szokás, szolgáltatások akadálymentesítésével kapcsolatban egy óriási győzelem azok számára, akik képviselik a fogyatékossággal élőket. Azonban még mindig nagyon sok hiányosság van ebben, ahogy Eszteres Fereguta asszony is rámutatott. Tehát ez még mindig távol áll attól, hogy elégséges legyen. A fogyatékossággal élők az Európai Uniós tagállamokban továbbra is láthatatlanok kell, hogy maradjanak. Mert mihelyt kilépnek az otthonukból, a környezetben nem tudnak megfelelően közlekedni, nem tudnak fellépni a járdákra, nem tudnak bejutni a kórházakba. Ezért nagyon fontos lenne különösen rámutatni a, az akadálymentesítésben való hiányosságokra, de ugyanakkor nem feledkezhetünk el a két nem közötti esélyegyenlőségről sem. Az irányelv tervezet nem csak a fogyatékosság élő személyeket kell, hogy kezelje, hanem kell, hogy vonatkozzon a terhes anyákra is, illetve a baba kocsival közlekedő anyákra is. Az irányelv alkalmazási körét ki lehetne terjeszteni, és így több termékre is vonatkozhatna. Ezért módosított nyújtottunk be, hogy azt kérjük, hogy az akadálymentesítést terjesszük ki, például a háztartási eszközökre, illetve a médiumokhoz való hozzáférésre, vagy a szociális, illetve közösségi hálózatokhoz való hozzáférésre. A költségeket sem szabad elfelejtenünk, mert általában a fogyatékossággal idő személyeknek eléggé alacsony a jövedelme, és ők nem tudják megfizetni az igényeikből eredő költségeket. Úgyhogy az akadálymentesítést pénzügyi szempontból is meg kell oldani, és ezért azt gondolom, hogy szükség lenne garanciákra is ebben a szövegben. Ezzel az ellenőrzési hatóságokat tudnánk megerősíteni elsősorban, utána pedig az új termékekre vonatkozó további magyarázatot és leírást várhatnánk, különösen a fogyatékossággal élők segítésére, hogy ők jobban tudják, hogy hogyan lehet ezeket használni. Az irányelv végrehajtása az elektronikai termékek és az ő használatuk kapcsán nagyon korlátozott. Az új kor... Köszönjük szépen, Reintke asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevő munkáját egyetértek kollégáimmal abban, hogy már ez önmagában jó alapot teremt a további megbeszélésekhez, és hogy jó tudjuk azt is, hogy ez egy nagyobb csomag része az ENSZ egyezmény végrehajtásának körében, hogy a fogyatékkal élők jogainak érvényesítésében. Örömteli az, hogy irányelvez, és jogilag kötelező, ám ha a szöveg egészét nézzük, nekem az az általános benyomásom, hogy nem eléggé nőjogi, nem eléggé nemekre érzékeny a módszertanos megközelítés, holott ennek kulcsfontosságú szerepe volna, hisz, ahogy kollégáim is rámutattak, a fogyatékkal nők nagyon sajátságos kihívásokkal kell szembenézzenek, sajátságos igényekkel bírnak, és erre ki kell terjedjen az EU minden tevékenysége az ENSZ egyezmény végrehajtásában. Másodszorban, és ezt említették már, a nők nem csak a saját fogyatékosságuk révén lehetnek érintettek, hanem azért is, mert aránytalanul nagy terheket ró rájuk feladatkör, mert sokszor ők maguk nem fogyatékosok, de sokszor nők azok, akik ápolják, gondozzák a fogyatékkal élőt. Ez is ö, erősíti a ö, nemi jelleg ö, kiemelésének fontosságát. A vitában meg kell nyitsük ezeket, meg azt is, hogy a hatály kiterjesztése fontos volna. Tehát nem csak a közszektorban érvényesülnek ezek a végrehajtási kötvények, hanem például a, a háztartási eszközök ö, termékkörében is, és minden jogi cselekvésünkben külön megjelenjen a női vetület a fogyatékkal élők megbiztosított akadálymentesítésben. Köszönöm a hozzászólásokat, a módosítókat, várom én is a vitát. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Köszönjük szépen, Sinanska asszony következik. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. prvom rade... Do... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Rendkívül jó a szöveg a javaslatok és a tartalom tekintetében egyaránt. Bevezetőként egy általános megjegyzés. Vitáinkban sokat említjük az irányelvet. Még a szakbizottságunk hatáján kívül is rámutattak rá, hogy ez az irányelv nem csak a fogyatékossággal élők, hanem az egész népesség szempontjából rendkívül fontos. Idősödnek a társadalmaink, úgyhogy bárki találhatja magát olyan helyzetben, hogy megbetegszik, vagy pedig időszakosan korlátozva van a mozgásában. Úgyhogy a szolgáltatások rászabása a fogyatékossággal élőkre ugyanezeket a szolgáltatásokat mindannyiunk számára hozzáférhetőbbé tenni. Ez irányelv tervezetet úgy kell tekintenünk, amely nem csak a fogyatékossággal élők számára lesz előnyös, hanem mindannyiunk számára. Ezen túlmenően úgy gondolom, hogy a jelentéstervezetet pozitívan kell vizsgálnunk, mert lehetőséget biztosíthat a vállalkozások számára is, hiszen lehetővé teszi nekik, hogy új vásárlókat találjanak. Egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott, hogy az egész láncolatban oda kell figyelnünk a szolgáltatások akadálymentesítésére nem csak az ATM-ekre gondolok, hanem az egész környezetünkre. Például vasútállomásokra. Nem szabad, hogy ezeken akadályok gördüljenek a fogyatékossággal élők útjába. Ehhez ragaszkodnunk kell. És egyetértek azzal is, amit a jelentéstevő mondott, hogy be kell vonnunk a fogyatékossággal élők képviseleti szervezeteit. A bizottság képviselője nem tudom, hogy itt van-e most a körünkben, de érdekelne, hogy mit gondolnak a jelentéstevő által javasolt határidőkről. Szerintem a határidőket egy kicsit szigorúbbnak kéne vennünk, mint ami az eredeti tervben szerepel. Nem tudom, a bizottság hogy látja ezt. Lenne még néhány megfigyelésem, megjegyzésem, de ezeket majd módosító indítványok formájában fogom benyújtani. A jelentéstevő javaslata szerintem rendkívül magas minőségű. Muchas gracias una vez. Eh. Nagyon szépen köszönjük. Ha lezártuk a, dit- a vitát, akkor megkérdezném a bizottságot, hogy szeretnének-e hozzászólni. Pues tiene la palabra la comisión. Akkor parancsoljon bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szót szeretnék mondani, először is gratulálok a jelentéstevőnek a jelentéstervezet kiváló minőségéért, amelyet a bizottság javaslatáról írt. És szeretnék köszönetet mondani azon képviselőknek is, akik már támogatólag nyilvánultak meg. Nagyon fontos momentum ez a bizottság számára hisz, nem védeni akarom ezt a dokumentumot, hiszen sohasem lehet ez tökéletes, nagyon örülünk a, annak, hogyha valaki jobbá teszi ezt. Néhány dolgot szeretnék mondani. Először is kiemelném azt, hogy a mi állásfoglalásunkban megpróbáltuk elkerülni azt, hogy adminisztratív terhek háruljanak a vállalkozásokra. Ennek a jelentéstervezetnek a célja az volt, hogy az ellenőrzést erősítse, de mi arra gondoltunk inkább, hogy az irányelv a mindennapokban kezelhető legyen az azt alkalmazó vállalkozások, illetve a közigazgatás számára. És szeretném még felhívni az önök figyelmét a dokumentum végén látható módosítási javaslatra a 27-es és 28-as irányelv cikk kapcsán, amelynek témája a végrehajtás és a határidők. A bizottság részéről mi tisztában vagyunk azzal, hogy önök szeretnék gyorsítani az ütemet, és hogyha a, az akadálymentességet minél hamarabb be lehetne vezetni de olyan javaslatra van szó, amely megvalósítható, főleg a gazdasági szereplők számára, hiszen nekik is időt kell adni arra, hogy ezt a saját termelési láncukba átvezessék. És meg kell felelniük más kötelezettségeknek is, amely nem mindig egyszerű. Tehát talán észszerű lenne, hogyha ezt úgy vezetnénk be, hogy azt mi javasoltuk, de itt van még a beszámolási határidő is. Az 5 évről 3 évre való csökkentés, hogyha megnézik a 28. cikket, e, itt egy nagyon széles körű beszámoló elkészítéséről van szó, és ez azt is e, megköveteli, hogy a végrehajtás már jelentős mértékben megvalósuljon. Ez arról szól, hogy a tagállamoktól bekérjük az információkat, amelyekre szükségünk van és szerintünk sokkal észszerűbb lenne, hogyha öt évente lenne szükség beszámolásra, ugyanis így a, azok a beszámolók, amelyek megérkeznek, legalább helyesek és teljes körök lehetnének hogyha három évente várjuk ezt el a tagállamoktól, akkor azt kockáztatjuk, hogy hiányos lesz a beadott beszámoló. Végül pedig megnézem, hogy elfelejtettem-e valamit. Igen, mi támogatjuk a jelentéstevőnek azt a megközelítését, hogy a konzultáció hogy a konzultáció mennyire fontos a fogyatékos embereket képviselő szervezetekkel. Ez eddig is nagyon sokat adott hozzá az előkészítési folyamathoz, és nagyon nagy örömmel látjuk, hogy önök is támogatják ezt remélem, hogy gyorsan azért sikerült rámutatnom minden fontos témára, és el tudtam mondani, hogy a bizottságnak mi a véleménye erről. Köszönjük szépen! A vita lezárásaként pedig Eszter az asszony kap még egyszer szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzászóltak, és azt gondolom, hogy ez jelentősen javítani fogja a szöveget egy aggály merült fel, hogy maguk a szervezetek lennének a leghivatottabbak arra, hogy erről vélemény nyilvánítsanak, és hogy ők mennyire vesznek részt. A 6-ról 5 évre való ö, csökkentés, illetve az, hogy az irányelv minden intézkedését át kell ültetni, ennek az az oka, hogy már négy éve ö, késik ö, a ez az anyag. Vivian Redding ezt már 2011. decemberében megígérte. Először is, először 2012-re, majd 13-ra, majd 14-re, 15-re módosították a határidőt. A szervezetek már nem bíznak a, ebben, hogy ez valaha is megvalósul. De úgy gondolják emellett, hogy a hat év az egy túlságosan hosszú határidő, öt év elég lenne arra, hogy átültessük ezeket a szabályokat. A Júri szakbizottságban voltam, egy 2014-es irányelv átültetésére két évet kaptak csak a tagállam. Tehát szerintem a hat év az nagyon-nagyon hosszú, és ez azért annyira nem nagy feladat, én azzal értek egyet, hogy öt évet kellene adni az átültetésre. Arról lehetne vitatkozni, hogy a beszámolót mennyi idő múlva kelljen benyújtani, a bizottság öt évet szeretne. Lehet, hogy a kezdetben ez megfelelő lenne, de amikor már működik a rendszer, akkor az öt év túlságosan hosszú. Azt gondolom, hogy a beszámolási határidőnek három év lenne a megfelelő időtartam nem szeretném, hogyha lazítanánk a határidőkön, tehát sokszor az öt év az valójában hat évre nyúlik, a hat pedig hétre. Ugyanis, hogyha még tovább puhítjuk az elvárásokat, akkor soha nem készülnek el azok a beszámolók. Köszönöm szépen. Köszönjük, Eszterász asszony. Tájékoztatnék mindenkit arról, hogy a módosítási indítványok benyújtása november 11-éig lehetséges, délig. A vita lezárása után most egy rövid szünetet tartunk, körülbelül 10 percig, mert 5 órakor, sőt már szóltak is arról, hogy kicsit késni fognak, tehát 5-kor lesz a közösen tartott ülésünk az Agri Szakbizottsággal, hogy a vidéken élő nőkről tartsunk egy vitát. Igyanak egy kávét, de ne, ne menjenek nagyon messzire, ugyanis 5 óra 5 perckor kell